bejelentést. Edvard Raúl de Elvig lemondott március másodiki hatállyal a mandátumáról. A házszabály szerint konstatáljuk ezt, és az érintett hatóságokat tájékoztat.